Ja. Ich möchte, bitte nehmen Sie Platz. Kérem, foglaljanak helyet. Az idő szorít minket némileg. Szeretném megkezdeni az ülést. Itt van a szubszidiaritásról és az arányossággal foglalkozó éves jelentés. Sulin kolléganő a jelentéstevő. Szeretné a jelentéstevő bevezetni ezt a szavazást. Hozzá kívánna szólni a jelentéstevő? Úgy tűnik, hogy nem. No. Ja, bitteschön. Tessék. Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki együttműködött a jelentés elkészítésében. Fontos jelentés ez az irány elveket, illetve amelyeket a bizottság bemutatott. Mindenkinek köszönetet mondok, aki támogatta ezt a jelentést, és köszönöm a módosítókat is. Elnök, köszönöm. A Matrucello, bitte. Matruccello úr. Mikrofon nélkül. Sì. Si attiva la traduzione al 4 perché prima non... Eh, Nos, eh, korábban nem volt eh, olasz tolmácsolás. Tehát azt szeretném elmondani, hogy 20 percig vártunk az ajtókon kívül, azt hiszem, hogy ez nem korrekt módja a munkavégzésnek. Jó lett volna, hogyha valamilyen módon az elnökség elnézést kért volna az európai parlamenti képviselőknél, és kicsit máshogyan kellene szerintem szervezni a munkát, mert nem korrekt, hogy az európai parlamenti képviselőknek az ajtókon kívül kell várakozniuk, amíg a zárt ajtók mögött zajló ülés befejeződik. Nem ez az itteni munka valódi értelme. Elnök, igaza van, kedves kolléga, és sajnálom is, de nem tudtunk máshogyan eljárni, nem fog többé előfordulni. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig elektronikus szavazás következik a vélemény egészéről. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Gratulálok a jelentéstevőnek ehhez a remek eredményhez. 20 igen, nulla nem szavazattal elfogadtuk. Térünk a következő napi rendi pontra. Szervam a kolléga saját kezdeményezésű jelentéséről van szó, a pénzügyi érdekek védelme, a mezőgazdasági politikában szervam a kolléga kap szót. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit, aki jelen van. Nagy öröm számomra, hogy bemutathatom ezt a jelentéstervezetet, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek a védelméről szól, a közös mezőgazdasági politikában a teljesítmény alapú ellenőrzések rendszerében. Röviden, ha megengedik, akkor a jelentés tervezetem fő pontjaira kitérnék. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés egy olyan témáról, amely amelyel kapcsolatban mindannyiunknak tapasztalatai vannak, és aggódunk. Konkrétan a forrás és a pénz hatékonyságáról van szó, és az ellenőrzések hatékonyságáról a legnagyobb költségvetési tétel a mezőgazdasági politika területén. Tudjania, tudjuk mindannyian, hogy 4 milliárd eurót költünk évente, kb. 15 millió tranzakció ez. Az ö, mezőgazdasági költségvetés 58 millió, Kérdés tehát, hogy megfelelően költjük-e el ezt a pénzt, igazságosak vagyunk-e, tisztességesek vagyunk-e, a valódi problémákat vetjük-e fel, találjuk-e meg. Biztos vagyok benne, hogy az ellenőrzések területén és a támogató programokban, kifizetésekben vannak bizonyos, tehát ezek jól működnek, de azért még sokkal jobban lehet ezt működtetni, még nagyon sok korrekciós lehetőség van. Van néhány kulcsfontosságú elem, amikor a jelentést elolvassák, erre majd ezt majd látni fogják. Az egyik dolog, az egységes audit megfelelő bevezetése, ez már az számvevőszék jelentésében tíz évvel ezelőtt megjelent, akkor jelent meg először, és sokat beszéltünk erről, és úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság is látja, belátja, hogy milyen előnyökkel járna ez a rendszer. Az egységes audit rendszer egyelőre még nem hatékony, és még egy dolog, ami, dolog, ami ezzel összefügg, az az, hogy a tagállamok néha nem működnek, nem használják ki az összes lehetőséget, és az Európai Bizottság is lehetne hatékonyabb, és a hatóságok is lehetnének hatékonyabbak tagállami szinten is. Az egyik dolog, amire itt utalok, az érem másik oldala, vagyis a rendeletben tudjuk, hogy a tagállamok bizonyos felelősséggel rendelkeznek, hogy megfelelően végezzék az ellenőrzéseket, és az ellenőrzések számát növeljék, hogyha szükség van erre, de a másik oldalt is ugyanúgy figyelembe kell venni. Tehát a gazdákra nehezedő terhet minimalizálni kell, és ennek az egyik módja az ellenőrzések számának csökkentése, hogyha a statisztikák megfelelőek, ezt indokolják. Tehát egy körkörös folyamatról van szó, nagyon sok dologról van szó, amelynek köszönhetően ez az egész rendszer jobban működhetne, Na most mire is gondolok arra, hogy ha a tagállam biztosítaná azt, hogy a rendelkezésükre álló információ hatékony, akkor ezzel a hiba határt mind a közvetlen kifizetésekben, mind a kettes pillérben csökkenteni tudnánk. A jelentésben emellett azt kérem, hogy az Európai Bizottság dolgozzon ki javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet szankcionálni a kifizető hatóságok helytelen beszámolóit, és a súlyos hibák esetére. Az egyszerűsítés az egy dolog, azt hiszem, hogy együtt kellene működnünk az Európai Bizottsággal. Nem ennek a szakbizottságnak a munkájának a része ez, de az egyszerűsítés javítaná mi lehetőségeinket arra, nézve, hogy hatékonyabban használjuk föl az adófizetők pénzét a mezőgazdasági politika ellenőrzése során. Mert úgy tűnik, hogy az ellenőrzések olyan bonyolultak, mint maguk a szabályok. És a félidős felülvizsgálat előtt nem lehet a szabályokat megváltoztatni. Nagyon sok dolog van azonban szabályozói szinten, amelyet lehet, amit lehet, meg lehet tenni, és pont ez a célja ennek a jelentésnek, hogy ezeket felsoroljuk. Végül pedig számos nagy kérdés van ebben a jelentésben, de végül hadd térjek ki ösztönözzük a jól működő tagállamokat, próbáljuk meg ezt az ösztönzést kidolgozni, ez legyen hatékonyabb a rendszerben. Más szóval, azok a források, amelyeket az ellenőrzésre fordítunk, ezt hangsúlyosabbá kell tenni, mégpedig úgy, hogy ahol problémák vannak, ott legyen hatékonyabb az ellenőrzés. És azokon a területeken, ahol a gazdák már megfelelő, kiváló teljesítményt nyújtanak, ott ezt csökkenteni lehet. Az E folyamatok, tehát az elektronikus út kihasználása, ez megint csak egy olyan dolog, amelyet támogatni kell, az elkormányzás, az elbeszámolás. Nem fogom felolvasni az egész jelentést, ezek a legfontosabb elemei. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Érdekes és fontos jelentés. Jelentés Lopé Fondanyi kollega következik. Presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez egy rendkívül átfogó jelentés, amit a kolléga készített. Nagyon kevés hozzáfűzni valóm van. Összességében egyetértek az általa mondottakkal, néhány vetületet szeretnék még hozzáfűzni a 14-es és 15-ös pontokban a legrosszabb és legjobb eredményekről esik szó a tagállamokban. Talán jó lenne, hogyha stabil kritériumok lennének, amelyeket szigorúan alkalmazunk, hogy melyek a legrosszabbak, illetve a legjobbak, mert egy tagállamban a hiba arány nagyon magas lehet, mivel az ellenőrzési mechanizmusok jól működnek, és magas standardeket alkalmaznak. Az is lehet, hogy a másik tagállamban alacsony a hiba arány, mivel az ellenőrzések nem helyezik elég magasra a mércét. Éppen ezért jó lenne, hogyha általános elemek lennének, amelyek alapján mindenkit ugyanúgy lehet megítélni. Teljes mértékben egyetértek az ellenőrzések felülvizsgálatával a tagállamokban, hogy a legjobb kritériumok érvényesüljenek. Előzetesen meg kell határozni az ellen, a kritériumokat, és az ellenőrzések számának csökkentése nem vezethet a kockázat növekedéséhez. Kedvező az e-governmentre vonatkozó javaslat. Ezt a kezdeményezést teljes mértékben támogatom. Ezt jónak találom azonban, hogyha itt előrelépéseket érünk el, ez igencsak megkönnyíteni a munkát, és az időt is csökkenteni, amelyet az ellenőrzésre kell fordítani. A, egy további pont, amit a jelentéstevő felvetett, itt van az 59-es 5-ös pont, a 6-os rendeletre utal ez az ellenőrzések egyszerűsítését illetően, és hogyha az egyszerűsítési folyamatban vagyunk, akkor az adminisztrációs terhet összességében csökkenteni kell, ami mindenképpen fontos, de az legutóbbi reformok politikai hozatékát nem szabad kétségbe vonni. Elnök, köszönöm, a Szender következik. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm először úr javaslatait. Először a négyes ponttal kapcsolatban tennék fel egy kérdést. Ott ugyanis a költségekről esik szó, a kontrollpolitika költségeiről. Tehát az ellenőrzések költségét illetően honnan vette ezeket a számadatokat a jelentéstevő, amelyeket itt bemutat, hogy ezek a bizottságtól származnak-e, és hogyha ez így van, akkor jó lenne, hogyha más politikai területekre is megkapnánk ezeket az információkat, például a szemvevőszék által. Ez egy olyan dolog, amely mindenképpen az érdeklődésünk középpontjába kell, hogy kerüljön. Az ellenőrzéseket hatékonyabbá akarjuk tenni, ugyanakkor nem akarjuk, hogy ezek túlságosan magas költségeket eredményezzenek. Jó lenne tehát, hogyha kapnánk információkat erre vonatkozóan a bizottságtól is, mert hogyha megnézzük az előtörténetet, a kap esetében az első pillérnél csökkentek ezek a költségek, a másodiknál növekedtek, tehát a közvetlen támogatások összeget csökkent, a vidékfejlesztésre fordítandó összegek volumenen nőtt, nagy változások voltak tehát az elmúlt időben, és ennek fényében jó lenne, hogyha a az ellenőrzési rendszereket szintén felülvizsgálnánk az üzemi támogatási rendszernél nagyon jó rendszerek voltak, automatizált rendszerek, amelyek a hibák felfedésére irányultak, most jó lenne, hogyha megnéznénk ezt az eltolódást a második pillér felé, megváltozott a földrajzi helyzet is, Kajolajt asszony jelentését ismerettük meg a számövőszék részéről, és látjuk, hogy egy eltolódás következett be bizonyos országok felé. A támogatások más régiókba irányulnak most már, mivel a második pillér megerősödött a kapon belül ezért jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy hogy is néz ki ez a különbség, az arányokat, a hibákat illetően, illetve az ellenőrzéseket illetően. A közvetlen támogatásoknál ez egy specifikus dolog volt, a regionális fejlesztés egy másik dolog, ugye a megosztott menedzsment esetében más jellegű hibák merülhetnek fel, és potenciálisan több hiba keletkezhet, tehát megváltozott az rendszer, és jó lenne, hogyha az erre vonatkozó számadatokat felülvizsgálnánk. Aztán számos késlekedés volt, késedelem volt. A bizottságnak talán ezzel kapcsolatban is van mondani valója. Sok mindent szubszidiális módon kerültek, lege, kezeltek, legalábbis az én régiómban így zajlott ez, és nagyon sok kritikus észrevételt jelentettek be ezzel kapcsolatban, a tagállamok nagy döntést hoztak a kapot illetően, és szeretném tudni, hogy kontrolltechnikai szempontból is problémát jelente, és van erre vonatkozó megoldási javaslat. Tehát itt a nagyobb szubszidiaritás több előnyt vagy több hátrányt eredményezette elnök Holmeyer kolléga. Das Thema Kontrollen in der Land az ellenőrzés kérdése a kapban, a mezőgazdaságban már évek óta foglalkoztat minket. Ez nem, semmi különös nincs. Én egy kicsit másról szeretnék beszélni. Időközben már a gazdákat, ez a borzasztóan elburjánzó bürokrácia rendkívül idegesíti. Itt mi sokat vitatkozunk, de hát ők nekik közben a túlélésről szól ez a dolog, és teljesíteniük kell nagyon sok bürokratikus előírást, mert mi olyan előírásokat, előírásokról határozunk itt, amelyeknek a hatásaival nem is igen foglalkozunk, hogy ez hogyan érinti majd a gazdákat. A teljesítmények eh, igénybevevőjére is oda kéne figyelni. Itt a német eh, adótörvényekben van egy csodálatos eh, mondat, legalábbis a jogszabály címzetje meg kell, hogy értse, hogy mi, mit várnak el tőle. Van például a területrendezés kapcsán volt egy példa, az Európai Bizottság eldöntött, hogy a szubszidiaritás ellenére a három lépcsős eljárás második szakaszát Bajorországban szeretné átalakítani. Pedig ez minden jó rendszer volt, minden bizonylat, minden megvolt, semmilyen hiba, hibátlanul működött a, rendszer, és mégis ezen az egész rendszerben kételkedett a bizottság, holott azzal mindenki tökéletesen elégedett volt. Hát teljesen józanul le kell szögeznem, mindegy, hogy most egy gazdáról van szó, vagy az ellenőrző hatóságokról. Olyan szabályokra van szükség, amiket be lehet tartani. És itt még néhány kérdés nyitott nagyon magas mércéket határozunk meg, és a gyakorlatban, amikor ezteket végre kell hajtani, valamint a jogszabályok különbözősége, itt nem csak a kapról van szó, hanem flóra, fauna, habitat legkülönbözőbb jogszabályok még a vízkeret irányelv, madarakról szóró irányelv, erdő, tehát ott nekik van egy darab földjük, amin gazdálkodnak, gondolkodnak, és aztán mi tíz különböző irányelve, persze jó szándékkal akarjuk őket boldogítani, és ott helyben ezeket már egyszerűen nem értik a gazdák. Ezek kapcsolatban most, hogy egy single auditot, egy, egy egyszeri ellenőrzést vezessünk be, Nos, ennek kapcsán felül kell vizsgálnunk minden tervezett intézkedést, mégpedig úgy, hogy ez az érintettek számára e, nem, vesz, nem az, ö, e, el még több bürokratikus terhet. Persze én is támogatom, hogy szabályokat be kell tartani, de az egységesség érdekében azért ezt az e, egyre nagyobb bürokráciát elég kritikusan szemlélem. Itt a Kont szakbizottságban a dolgoknak az ellenőrizhetőségét is tekintetbe kell venni. Egyszerűsítésre van szükség, és Szarom a kollega is elmondta, hogy a kap félidei felülvizsgálata során azért meg kéne nézni, hogy egy pár dolog nem sikeredett túl bonyolultra, mert attól, hogy valami bonyolult, nem mérjük el jobban a célokat. De jó kollega. Köszönöm, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy határozottan rokon szemezem azzal, amit Monika Holmájer mondott eh, a bürokráciáról. Ez sokszor eh, oka sok minden rossznak, és nagyon nehezé teszi a kis eh, gazdaságok életét, hogyha meg akarnak felelni minden követelménynek. Ez jó lenne, ha tükröződne a jelentésben is. Köszönetet mondok a raportőrnek, kitűnő jelentést készített el ezzel nagy mértékben egyet tudok érteni. Csak két megjegyzésem van. Az első a 17. bekezdésre vonatkozik. Egyetértek azzal, ami elhangzott, tehát, hogy nagyon nehéz definiálni, hogy mit jelent a best performing, a legjobban teljesítő, és mit jelent az, hogy az uniós ellenőrzés előtt álló tevékenység. Egyrészt a bizottság kell, hogy rendelkezzen egyfajta cseklistával, egy hatékony cseklistával. Az ellenőrzések kapcsán pedig nem csak akkor van szükség a cseklistára, ha kielégítőek az ellenőrzések, hanem akkor, hanem azt is félembe kell venni, hogy a bürokratikus követelmények hogyan befolyásolják a hatékonyságot lehet, hogy vannak intelligensebb ellenőrzések, ellenőrzési módszerek, amelyeket azután könnyebb is elvégezni. Egy módosító indítványom a checklistára vonatkozik, illetve arra, hogy hogyan lehet az az jutni, amit a raportőr kér. Azután itt van a 19. bekezdés, az elfogadható hiba arány kérdése. Többször is megvitattuk ezt. A bizottság itt nagyobb rugalmasságot szeretne a hiba arányok kapcsán. Ez az 59. cikkre is vonatkozik a rendeletben. Az elfogadható szint azonban nem szabad, hogy túl magas legyen. Tehát, hogyha 3-4 százalékos a arány, az, az még elfogadható. De itt valami garanciára van szükség, hogy ne a definíció ne eredményezzen túl alacsony hibarányokat. Citis kollega. Hát, Elnök asszony, én is szeretném kiemelni, hogy ez a jelentés, amiről beszélünk, nagyon fontos, mert egy nagyon nagy területről szól, és minden ország számára nagyon sok költséggel is összefügg ez a témakör. Sok jelentősebb sem merült föl ez a probléma, mint most is, a bürokrácia, az ellenőrzés kapcsán a szubszidiaritás elve, és um, mindez a három, vagy talán még több kérdés is uh, bizonyos fokig uh, ellentmondásban áll egymással, is nehezen egyeztethető össze. Ugyanis ezt a három elvet valahogy egyensúlyba kell hozni, és um, időnként kivételekre is van szükség. A bizottság azt mondja, hogy az uniós tagállamok bizonyos dolgokat nem alkalmaznak jól, van hiba, hiba arány, de hát a bizottság, mint végrehajtó szerv, az Európai Unió végrehajtó szerve, alapvetően itt egymásnak ellentmondó célokat határoz meg, pedig ezek, ezeket összeegyeztethetővé kell tenni. Nyilván a e, bürokráciát csökkenteni kell, de először e, definiálni kellene, hogy mit is értünk igazgatási terhen, és e, a, ki a felelősség. Ha nem határozzuk meg pontosan a felelősséget, akkor több lesz a hiba. Több esetet megvizsgálva például világosá vált az is, hogy néhány országban támogatást kaptak szőlőkre olyan területeken, ahol abszolút egy szőlőtőke sem volt. Ilyen esetek kapcsán nyilván, hogy gondolnunk kell arra, hogy valamilyen más rendszert kellene kialakítani. Az Unió és a tagállamok illetve a tagállamok persze mindent megtesztek, hogy kapjanak pénzt ha, ha minden esetben, amikor erre van lehetőség. És az utólagos ellenőrzés mindig nagyon nehéz. Olyan rendszerre van szükségünk, amelyik kapcsán az Európai Bizottság a felelősöket meg tudja határozni minden tagállamban, és általános elvek mentén kell eljárni, hogy az egymásnak e, ellentmondó három elvet, amit az előbb említettem, összeegyeztethetővé tehessük. Bányó kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek a késésért az Európai Unió nagy országában van éppen sztrájk, és ennek hatása van a többi európai országra, és ezért a vonatok ugye késnek. Néhány szót hadd mondjak a jelentéstevő jelentésével kapcsolatban. Én árnyék jelentéstevője vagyok a szocialista frakciónak, 2017-ig Franciaországnak több mint 1 milliárd eurót kell visszautalnia. 2008 és 2012 között csalás és hibák miatt rosszul átutalt összegek visszafizetéséről van szó. Itt 40 milliárd eurót kap, kapott Franciaország erre az időszakra mezőgazdasági támogatásként. Ezzel Franciaországot tehát büntetik itt a feltételekhez kötés és a mezőgazdasági kifizetések kalkulációjáról van szó. Franciaország nem az egyetlen olyan ország, amely ilyen helyzetbe került. 2015. januárja végén kb. 15 olyan ország volt, amelyet az Európai Bizottság felszólított arra Románia például, több mint 130 millió eurót, 91 millió eurót Olaszország, 60 millió eurót Belgiumnak kell visszafizetnie a helytelenül kifizetett összegek miatt. Ahogy Szavama úr is mondta, a az gazdasági alapok ellenőrzésének menedzselése, menedzsmentje folyamatosan kritika tárgya a számvevőszék részéről. Ami a mezőgazdasági támogatást illeti, amit nem gazdák kapnak, E, vagy az ugaroltatott területekért kapnak gazdák. E, ezek az összegek tehát most már ezek miatt meg kell kongatnunk a vészharangot. Az Európai Bizottságnak nagyon oda kell figyelnie, és nagyon résen kell lennie az ellenőrzésekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottságnak mindent meg kell valósítania annak érdekében, hogy egyszerűsítsék a mezőgazdasági politikára vonatkozó szabályokat, mert annak ellenére, hogy az Európai Bizottság a kap reformját folyamatosan végzi, még mindig nagyon összetett és nagyon bürokratikus a rendszer, mind a hatóságok, mind a kedvezményezettek számára. Az Európai Bizottságnak emellett egy megalapozott politikát kell kidolgozni a világos célokkal kapcsolatban, és célzott eredményekre kell koncentrálni az új kapnak, így tehát a teljesítményt kell előnyben részesíteni, nem pedig az konformitást, a szabályoknak való megfelelést. Az Európai Bizottságnak nem kell mindenképpen az ellenőrzéseket növelni, a gazdák ellenőrzését, hanem sokkal inkább azt kell garantálnia, hogy az, hogy az elvégzett ellenőrzések jó minőségűek legyen, legyenek, ezek megfelelően kell dokumentálni, csak attól, hogy növeljük az ellenőrzések számát, attól még nem fogjuk csökkenteni a hibahatárt, ahogy a számvevőszék is megállapította. 2013-ban 6% volt ez, az 1,6 milliárd eurót tett ki. Úgyhogy a nemzeti tisztviselőket kell ösztönöznünk arra, hogy jobban ellenőrizzenek, jobban figyeljenek oda az ellenőrzések során a saját régiójukban és így erősítsék a kifizetések, növeljék a kifizetések hatékonyságát. A kifizető ügynések, ügynökségekre is koncentrálni kell ennek során, ennyiben szeretném Ennyit szeretem volna hozzátenni árnyék jelentéstevőként a jelentés megvitatásához. Köszönöm. Köszönöm szépen. Művele úré a szó. A mezőgazdasági főigazgatóság részéről az Európai Bizottságról, és öné a feladat, hogy egy kicsit világosítson fel bennünket. Köszönöm szépen, elnök asszony, azzal kezdeném, hogy a véleményünk szerint nagyon érdekes jelentésről van szó, amely rámutat számos olyan kérdésre, eh, amelyek itt ebben a szakbizottságban, de más szakbizottságban is eh, téma. Eh, tegnap a mezőgazdasági szakbizottságban voltam, ahol meghallgatás volt az egyszerűsítés témájáról, számos szakértő vett ezen részt, és számos kérdés felvetődött, olyanok is, amelyek itt fölvetődtek ma. Ahogy már elmondtam, a mezőgazdasági bizottságban eh, arról beszéltünk, hogy nagyon jó lenne, és hasznos lenne, hogyha intenzívebb párbeszédet folytatna a mezőgazdasági eh, főigazgatóság és ez a szakbizottság, mert egyrészt jó dolog ugyanarról a kérdésről két különböző perspektívából beszélni, de azért valamikor meg, megegyezésre kell jutni, jutni, egyensúlyt kell teremteni, és az Európai Parlament jogszabály alkotó hatóságainak egyensúlyba kell kerülni. Ez a mi tapasztalatunk a legutóbbi reform óta, és az, a KAP egyszerűsítésése folyamatában. Ez a jelentés fontos szerepet játszhat az Agri az az Agri Szakbizottság, ha jól tudom, szintén véleményt készít, készít a jelentéshez. Van néhány tényszerűbb megjegyzésem is, számok, statisztikák, de azt hiszem, hogy erről két oldalon is egyeztethetünk, nem akarok mindenkit tudtatni ezzel. De néhány dolog felvetődött a jelentésben. A 4 milliárd euróról beszél a kap ellenőrzések kapcsán a jelentés. Néhány képviselő is felvetette ezt, ezzel kapcsolatban hadd mondjak valamit. Azon kritériumok alapján, amelyek kritériumokat a költségvetési főigazgató határozott meg, nem először hoztunk, lét, végeztünk olyan gyakorlatokat vagy munkát, amely alapján a kap igazgatási költségeit próbáljuk megbecsülni ez nem csak az ellenőrzésekre vonatkozik, hanem az ellenőrzések menedzsmentjére is, tehát mibe kerül a kap lefolytatása a tagállamokban. Tehát 3,9 milliárd euróra jutottunk, kb. 4 milliárd tehát a kap teljes ellenőrzési és ellenőrzési menedzsmentje. Tehát a tagállamok az általános kapköltségvetés 7%-át költik igazgatásra, menedzsmentre, ellenőrzésre. Tehát nem a mezőgazdasági költségvetési tételből kerül kifizetésre, hanem ez tagállami kötelesség, tagállami költségvetésből folyik. Jelen évben is folytatódik az elemzés a tagállamokban és régiókban ellenőrizzük, elemezzük az igazgatási költségeket, és remélhetőleg jövő év elejére egy pontosabb számot tudunk bemutatni a kap ellenőrzésével és igazgatásával kapcsolatos költségekről. A kap reformja után a rendszer megváltozott, és ezért a kap végrehajtásának a költsége sem lesz ugyanannyi, mint a régi kap végrehajtásának a költsége. Az egységes auditot is megemlítették, ez egy olyan dolog, amelyre mindig is nagyon odafigyeltünk, és azt gondolom, hogy a számvevőszék már többször is megállapította, hogy most már támogatnák az egységes audit rendszert. Az egységes audit nagy részben függ attól a bizalomtól, amelyet a különböző audit testületek a munkába helyeznek. Tehát ez csak akkor működhet, hogyha a szemvevőszék bízik az Európai Bizottságban, az Európai Bizottság hisz a tanúsító szerveknek, és a tanúsító szervek pedig bízhatnak a kifizető hatóságoktól kapott információkban. Ez illusztrálja azt a hatalmas szintű munkát, amelyre szükség van egy ilyen egységes auditrendszer létrehozásához. A legutóbbi reformal most megpróbálunk együttműködni a tanúsító szervekkel a tagállamokban, hogy, meg, hogy egy olyan szintre jussunk, ahol is az tanúsító szervek valóban megemlítik az intenzív ellenőrzés kérdését, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy a saját audit munkánkra kihasználjuk az, ezeket az adatokat. A számvevőszék az Európai Bizottság audit munkáját kezdte el felhasználni saját célokra, tehát előrelépés van már, de ne gondoljuk azt, hogy egyik napról a másikra ezt el lehet végezni. Nyilván néhány évig eltart a rendszer javítása, és közelebb ezek után tudunk csak közelebb kerülni az egységes audit rendszerhez. A 17-18-19-es ponttal kapcsolatban szólnék néhány szót. Ez arról szól, hogy a jobban működő tagállamokat bünt, öm, öm, jutalmazni kell, csökkenteni az ellenőrzést ott, ahol ez jól működik. Nos, hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy ez egy olyan dolog, amely már benne van a e, jelentésben, a horizontális e, rendeletben, amelyet elfogadtunk a kapszabályozással kapcsolatban, és itt van egy szabály, mely szerint a tagállamok csökkenthetik az ellenőrzések számát, hogyha az ellenőrzési és igazgatási rendszerük jól teljesít. A kérdés a következő, mit jelent az, hogy jól teljesít? Azt hiszem, hogy az egyetlen válasz, amit adhatunk erre, és pontosan ezt fogalmaztuk meg a szabályokban is, a, a, a hiba határ 2% alatt kell, hogy legyen. A 2% jelenleg a számvevőszék által használt benchmark, és e, e, ez a szakbizottság is mindig ezt e, célozta az Európai Bizottság, nem használhat, nem indulhat ki egy másfél, vagy három, vagy négy százalékból, mert akkor ez ezzel az általános vitát, vita keretéből kilépnénk. Nos, tehát ami a hiba határokat illeti. De ebben a helyzetben, hogyha egy tagállam a területi kifizetésekre egy olyan rendszerre működik, műt, ellenőrzési rendszert működtet, amely 2% alatti hibahatárt határt mutat, a, csökkenteni lehet akkor az ellenőrzéseket. Ezzel rengeteget lehet megtakarítani időt, pénzt, munkatárs, munkatársat. Ez a rendszer nem működik a greening-gel kapcsolatban. Miért? Azért, mert a greening egy új rendszer, és nem tudjuk, hogy a tagállamokban, hogy milyen eredményei lesznek ennek. Ez csak egyszer-kétszer történt meg, meg kell néznünk, hogy hogyan működik ez, és látnunk kell, hogy mi a hiba határ, és akkor lehet ezt a szabályt alkalmazni. Nagyon komplex rendszerekben, piac policy területén nem olyan egyértelmű ennek a rendszernek az alkalmazása, vagy az ellenőrzés csökkentése, csökkentése mert itt nagyon nehéz az, a hiba határ meghatározása, ahogy mondtam, tehát nagyon bonyolult kérdésről van itt szó. Egyetértek azzal, hogy az, az egyszerűsítés kulcsfontosságú, de nem olyan egyszerű ezt elérni. Az Európai Bizottság nagyon ambiciózus egyszerűsítési agendát készített, ez a delegált és a végletes napló jogi aktusok alapján konkrét lépéseket, konkrét korrekciókat fogalmaz meg az elkövetkezendő másfél hónapra, és ezzel a rendszerrel az ellenőrzések is egyszerűsödnének. Mindazonáltal, ahogy már elhangzott, egyes esetekben lenne olyan elvárás, hogy az alapaktusokat nyissuk meg, de mindez jelen pillanatban nincs napi renden, mert ez azt jelenteni, hogy egy újabb policy vitát indítanánk, ami nem az egyszerűsítésről szól, hanem a policy designról. És sok egyszerűsítési javaslatban ezt látjuk, hogy nem arról van gyakorlatilag szó, hogy, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat, hanem sokkal inkább a policy um, célok újra meghatározásáról van szó. Már mond, hallottam a legjobb és a legrosszabban teljesítőkről, már mondtam néhány szót, ez erre vonatkozó feltételeket tisztázni kell. A hiba határ, célhiba határ itt 2%. Hogyha jól működik a tagállamok, jól, jól működik a tagállam, akkor ellenőrzések számát csökkentheti, ezzel megtakaríthat, és ez elég ösztönző arra, hogy javítsa a rendszert. Ami az elvárt hiba határt, vagy a várt hiba határt illeti, ezt említettük, ez a pénzügyi rendeletben öm, szerepel, de az, a várt hiba határról szóló vitát az Európai Bizottság egyedül nem folytathatja le. Ehhez szoros együttműködés kell a számvevőszékkel és ezzel a szakbizottsággal, mert végeredményben egy egy olyan elvárt hiba határról kell beszélnünk, amelyet oszt minden tagállam, és véleményünk szerint a policy design nagyon fontos, az egyszerűsítés eh, a második helyen áll, és a megfelelő ellenőrzési ráfordítások, amelyeket elvárhatunk a tagállamoktól, az is eh, ez is fontos téma, ehhez nagyon hosszú viták, erre, ehhez nagyon hosszú vitákat kell majd folytatni az elkövetkezendő hónapokban, években az intézményeknek. Még egy dolog, amit szerettem volna felvetni, mindezek a viták, amelyek az egyszerűsítésről szólnak, az ellenőrzések számának növeléséről, csökkenés, csökkentéséről, ezek összefüggésben vannak azokkal a policy ambíciókkal, amelyeket a, amelyeket a jogszabály alkotó ö, meghatároz. Az előző biztos mindig azt mondta, hogy ez az egyszerűsítést nem lehet csak úgy önmagáért, öncélúan befezetni, hanem a háttérben húzódó policy eh, figyelembevételével kell ezt végrehajtani, hogyha túl bonyolult a, a, maga a policy, amit végre kell hajtani, akkor az ellenőrzés is bonyolult lesz. Szavama úr eh, is azt mondta, és ezt osztom, hogy egyensúlyt kell teremteni újra, meg kell nézni az összes aspektust, és egy olyan eredményre jutni, amely policy szempontból eléggé ambiciózus, de másik oldalon pedig figyelembe veszi azokat a ráfordításokat, amelyekre szükség van. Az utolsó pont, amit említeni szeretnék, eh, Holmájár asszonyra reagálva, és eh, Panyó úr eh, megértéseire reagálnék a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatban. A vidékfejlesztésben a tagállamok természetesen nagy rugalmassággal rendelkeznek, és ők alakíthatják ki a rendszert és a programot. Azonban az Európai Bizottság feladata biztosítani azt, hogy ezen rugalmasságon belül a tagállamok tiszteletben tartják a szabályokat. Volt itt egy konkrét eset, amit említett a képviselő, ez egy olyan eset, amelyet az elszámolás keretén belül történt meg, ez pénzügyi korrekcióhoz vezetett, hiszen megalapozott indokok voltak arra, hogy azt gondoljuk, hogy a kiválasztási kritériumok nem voltak megfelelőek. Időközben ezt az ügyet sikerült az új vidékfejlesztési programon keresztül kezelni, úgyhogy azt gondolom, hogy a program maga megoldódott, vagy a probléma megoldódott, de a jövőben a ezt a kockázatot, az alapra vonatkozó kockázatot a pénzügyi korrekció fedi. A pénzügyi korrekciókra így kerül tehát sor, a nem kielégítő dizájnok esetében a parcellák azonosítása során nagyon fontos, hogy ezek a parcella azonosító rendszerek jól működjenek, ezeket megbízhatóak legyenek, és a terület alapú támogatási rendszerekhez ezeket lehessen használni. Ez mérföld, ez, ez, ez egy nagyon fontos építőeleme a rendszernek. Az első pillérben az első pillérben lévő intézkedésekre vonatkozó hibahatár általában elég alacsony. Ez egy nagy, összességében tehát nagyon érdekes jelentésre van szó, és tényleg rámutat azokra a kérdésekre, amelyeket meg kell vitatni az elkövetkezendő hónapokban, években. Köszönöm. Köszönöm szépen, mi is köszönünk, úgyhogy köszönjük, és a jelentéstevőt arra kérem, hogy röviden foglalja össze a vitát. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulást. Több hozzászólást kaptam, mint amit vártam. Köszönöm az Európai Bizottságnak a hozzászólását, ugyan azt mondta, hogy nem fognak részletekbe menni, de mégis nagyon részletes áttekintést kaptunk. Volt néhány megjegyzés, ezekre röviden válaszolnék. Monika Holmeyer azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy jobban odafigyeljünk arra a teherre, amelyet eh, a kedvezményezettekre rovunk, hárítunk. Pontosan erről beszélt az Európai Bizottság is. Eh, közösen kell elvégeznünk ezt a feladatot. Ez egy kulcsfontosságú eh, téma számomra. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet itt elérni, hogyha ez a szakbizottság és a mezőgazdasági szakbizottság közösen közös érdekeket azonosít. Nagyon sok ilyen közös érdek van. Van néhány dolog, amelyekre közösen kell tekintenünk. A Meg kell néznünk, hogy melyek a közös érdekeink egyszerűen, és együtt kell működnünk és így elérhetjük azt, ami lehet, hogy évekbe fog kerülni, de ez az egésznek a lényege, a teljesítmény alapú ellenőrzés, amit aztán majd meg kell határoznunk. Ez az egyik legfontosabb kérdés, amit, amelyek kapcsolatban várom a módosításokat. Hogyan lehet a teljesítményt definiálni. Mit jelent ez? Ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy ezt a rendkívül összetett ellenőrzési rendszert megfelelő keretbe helyezzük. A 22-e módosítások benyújtásának a határideje július 14-én lesz a szavazás a tervek szerint, Úgyhogy várom a módosító javaslataikat. Köszönöm szépen. Ja, vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende des ezzel az ülés nyilvános részének a végére értünk. Mindenkit kérek, hogy hagyja el a termet, aki nem képviselő. a frakciók tanácsadói is maradhatnak természetesen, a többiek ezt kérem, hogy távozzanak. Thank you.